A következő napirendi pontra térünk most át, kedves kollégák! A tanács és a bizottság nyilatkozataira kerítünk sort a menekültek halálát okozó feltételezett visszafordítások a görög partoknál a témánk, konkrétan Farmakonizi régiójáról. Először Venizélos urat fogjuk meghallgatni a tanács részéről, majd pedig a bizottság nyilatkozatára kerül sor. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, a tanács soros elnökeként vagyok itt, de a görög külügyminiszterként is jelen vagyok mindkét tulajdonságomban szeretnék most szomorúságomnak és a görög kormánynak, illetve társadalomnak is tolmácsolni a sajnálatát, hogy menekülteket szállító hajó süllyedt el Farmakoniszi szigeténél. Sajnos sok ilyen esemény van. A leg legtragikusabb tavaly a Lampedúzai tragédia volt. És a Lampedúzai régióban pedig eh, szinte mindennaposak az ilyen tragédiák. Pedig eh, rengeteget fáradozunk, a görög parti őrség is nagyon sokat fáradozik azért, hogy megelőzzük az ilyen helyzetet. A bolgár-görög határon eh, a bolgárokkal működünk együtt, és a tenger tekintetében viszont annyira kiterjedt partvidékek vannak, hogy szinte lehetetlen őrizni a szigetek partvidékét, és megfelelő számú emberünk sincs. Ez azt jelenti, hogy sajnos lesznek a jövőben is ilyen tragédiák. De remélhetőleg egyre kevesebb. A szíriai polgárháború és a válság rengeteg menekültet jelent. Naponta kell ilyen balesetekkel szembesülnünk. A farmakonészi tragédia egy, mondhatnánk, jellegzetes példája annak, hogy milyen bevándorlási nyomás van. 2012. augusztusában az égei tenger keleti részén rosszabbodott a helyzet. 2008-ban 15 ezer baleset volt de utána a szíriai válság előtt csökkent a számuk. Azonban 2012. augusztusától ismét növekedett a tragédiák száma, és pedig jelentősen. A görög parti őrség körülbelül 2000 négyzetkilométeres területen őrjáratozik az égei tenger keleti részében. Ez a régió számos szigetet, illetve lakatlan sziklát jelent. Eddig számos mentő akcióra került sor, és több mint 3000 ember sikerült megmenteni. Ez pedig az illegális beutazók 29%-a. Ebben az esetben a török halászhajót Farmakonisi szigetéről vették észre. Azonnal informálták a partiőrséget, a partiőrség hajója odament, nagyon rossz volt az időjárás, és sajnos így került sor erre a tragédiára. És számos haláleset következett ebből a tragédiából. Ez a tragédia pedig ismét hangsúlyozza a helyzet bonyolultságát. Varvitiotis úr a görög tengerészeti miniszter levelet küldött a humanitárius ügyek biztosának, az Európa Tanácsnak és Malmström biztos asszonynak is, hogy független vizsgálat során szeretnék tisztázni, hogy mi történt. Mindenképpen szeretnénk eh, kideríteni a teljes igazságot. És biztosíthatom önöket, hogy eh, nincsen semmilyen magyarázat arra, hogy ne kerüljön teljes mértékben kivizsgálásra ez az ügy. Ennek a vizsgálatnak katalizátor szerepet kell játszania. Tanulnunk kell az esetből. A Frontexnek is megvannak a saját információi, a parti őrségünk minden információt, minden adatot bemutatott, amikor megvizsgálták a hajónaplót. Ezek alapján már említettem a korábbi Bolgáriával foglalkozó vita során is, hogy az Európai Uniónak szolidaritást kell mutatnia. Az arányosság elve, hogy a, terve, hogy a terheket arányosan osszuk el. Ezt az elvet alkalmazni kell. Intézményes keretet kell létrehoznunk, amelyet már be is mutatottak. Ez a görög elnökség egyik prioritása. Ez lesz az olasz elnökség egyik prioritása is, amely minket követ majd. Egy sokkal integráltabb stratégiát szeretnénk létrehozni, amelyel a bevándorló áramlatokat kezelni tudjuk. Az Európai Tanács már kétszer is tárgyalt erről, hosszasan, múlt októberben és decemberben. Az igazság és belügyminiszterek informális megbeszélésen január 24-én Aténban ismét téma volt. Ez a dolog. Malmström asszony is ott volt, megpróbáltunk megoldást találni, a Sokholmi program keretében az Európai Bizottság is előterjeszt majd javaslatokat. Reméljük, hogy ezt a programot júniusig sikerül megoldanunk. Tehát, hogy hogyan tudjuk integráltan kezelni a bevándorlókat. Ez nem lehet az egyetlen válasz az emberek mindennapos agóniájára nem lehet tűrni, hogy a szervezet bűnözés kihasználja a szegény emberek nyomorát, akik elmenekülnek otthonról és biztonságot keretnek itt. Itt legyen szó Szíriáról vagy bármely más országról, ahonnan a menekültek érkeznek. A tanács és a görög kormány nevében szeretném biztosítani önöket, hogy tisztességes, mérható vizsgálatokat, nyomozást fogunk lefolytatni, és a bizottsággal is szeretnénk szorosan együttműködni. Köszönöm szépen, Veniszelos úr. Akkor uh, most folytatjuk, uh, és a bizottság nevében pedig átadom a szót Cecilia Malmström asszonynak. Uh, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt külügyminiszter úr. Én is szeretném elmondani, hogy együtt érzek a hozzátartozókkal a szörnyű tragédia miatt, és szeretném részvétemet kifejezni az elhunytak miatt. Aggaszt bennünket a migránsok helyzete Görögországban. Egy ideje már szorosan együttműködünk a görög hatóságokkal azért, hogy teljesen működőképes bevándorlási politikát alakítsunk ki, amely megfelel a nemzetközi és európai normáknak történt haladás ezen a téren, de még sokat teendő, és továbbra is támogatjuk, fo- támogatni fogjuk Görögországot a migrációs problémák kezelésében, a határvédelemben, és így tovább. Hallottunk most állítólagos visszafordításokról Törökországban és egyéb visszaélésekről, ahogyan a miniszter úr is elmondta, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hatóságokkal, helyben is jelen vagyunk a helyszínen, és úgy tűnik, hogy a farmakosznészé esetben nem határellenőrzési operációról volt szó, hanem szórópróbaszerű ellenőrzésről, és nagyon rosszak voltak az időjárási viszonyok, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mi történt, de természetesen elfogadhatatlan bármilyen esemény, amely így végződik. A, az esemény utáni napon Aténban jártam, ahol az érintett miniszterekkel tárgyaltam, beszámoltam agájaimról, és megkértem őket, hogy folytassanak le független teljes körű vizsgálatot, és meg is ígérték, hogy ezt megteszik, és felszólítottam őket arra is, hogy biztosítsák, hogy a jövőben ilyen események ne történhessenek újra. Természetesen nagyon fontos minden tagállam amikor határőrizeti operációkról van szó, tiszteletben tartsa az érintett migránsok emberi jogait, és mindenképpen emlékezni kell arra is minden körülmények között, hogy a visszafordítások illegálisak mind nemzetközi, mind európai jogszabályok szerint. Továbbá biztosítani kell, hogy azok, akik menedékjogért folyamodnak, foganatosíthassák a megfelelő eljárásokat, megtessék a megfelelő lépéseket, hogyha menedékét folyamodnak. Úgy gondolom, folytatni kell a vizsgálatokat annak érdekében, hogy teljes körűen feltárhassuk, mi történt ezen a tragikus éjszakán Farmakonészinél. Köszönjük szépen a biztosasszonynak. A frakciók felszólalói következnek. Elsőként Jeneku képviselő a néppárt részéről másfél perce van. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a miniszter úr felszólalását, és köszönöm a biztos asszony magyarázatát is. Éjszaka kettő órakor történt a tragédia, amelyről szó van. Bizonyos aggályok azonban felmerültek, ezért az ügyészség foglalkozik e jelen pillanatban a kérdéssel, és remélhetőleg meg tudja válaszolni a nyitott kérdéseket. De egy dolgot tisztázni kell. Görögországban nagyon sok menedékkérő és, menek, és migráns érkezik meg nap, mint nap. Joggal említette a, a menedékkérők problémáját, de vannak olyanok, akik kihasználják embertárség reménytelenségét. És emellett szólni kell egy Törökországgal kötött megállapodásról is, Európai problémáról van szó, nem csak görög problémáról, ezért a Frontex is érintett, és emellett pedig a szomszédos országoknak, így Törökországnak is világosan látnia kell, hogy együtt kell működniük Európával a az emberkereskedőkkel szembeni fellépésben, hiszen ezek meggazdagodnak abból, hogy mások, embertársaik egy jobb jövő reményében próbálnak bejutni az Európai Unióba. Úgy gondolom, hogy biztos asszony az ön felelőssége, hogy ezen a téren előrelépés történjen, és ön is mondta, európaibb megközelítése van szükség több szolidaritásra a tagállamok között és nagyobb erőfeszítésekre. Nyilvánvaló, Európa nem zárhatja be a kapuit, de nem is tárhatja ki teljesen, hiszen ez nagyon rossz körülményeket és gettósodást eredményezhetne egy olyan területen, amelynek a béke, a prosperitás és a demokrácia ö, térségének kell lennie. Köszönöm. E, e Köszönöm szépen Giannaku asszonynak. Most a szocialista frakció nevében két percre szót adok. Koppá képviselőnőnek parancsoljon. Elnök úr, 15 személy vesztette életét Farmakonizi szigete mellett, és ezt a problémát nem tekinthetjük görög problémának. Ugyanúgy, mint ahogy azt a 150 embert sem, akik Lampedusán elvesztették életüket. Azt a katasztrófát nem tekinthettük olasz katasztrófának. Közös európai fellépésre van szükség és integrált bevándorlási politikára. Itt van a Dublin 2 és 3-as szöveg, mégsem tudjuk megosztani egymás között a felelősséget. Nagyon komoly ellentétek vannak a déli és az északi országok között, nem működik a Schengeni zónán belül az együttműködés. Ne felejtjük el, hogy ezeknek a drámáknak sokszor nők és gyermekek az áldozataik. Tehát ez a probléma nem görög probléma, európai probléma. Az ezzel kapcsolatos rasszista megállapítások Dendias miniszter részéről teljes mértékben elfogadhatatlanok. Nincsenek első kategóriás és második kategóriás, első vonalas és második vonalas menekültek. Egyszerűen menekültek vannak. Olyanok, akiknek el kellett menekülniük az otthonukból, férfiaknak, nőknek, gyermekeknek. Sokszor ezek a gyerekek elvesztik szüleiket, és soha, soha sem térhetnek vissza a családjukhoz. Elfogadhatatlanok azok a görögországbeli fellépések és megszólalások, amelyek görög belpolitikai célokra próbálják felhasználni ezt a katasztrófát. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága is állást foglalt ebben az ügyben, és reméljük, hogy az ő ösztönzésükre és mindannyiunk közös józan eszével be fogjuk tudni tartani a közös szabályokat, és meg fogunk próbálni megfelelőképpen egymás mellett élni, úgyhogy mindenkit egyformán tisztelünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kriszogelosz kolléga kap most szót egy percre, a zöld frakció nevében tessék. Elnök úr, köszönöm a szót. Annak természetesen örültem, hogy a soros elnökség képviselője kifejezte a részvétét az áldozatok családjainak irányába, hiszen nagyon kevés részvétnyilvánítást hallhattunk eddig a görög kormánytól és a görög politikai vezetőktől. Egyszerűen senki nem volt hajlandó addig nyilatkozni, míg a nyomozások, az elemzések le nem zárulnak. Úgyhogy örülök annak, hogy végre valaki emberi módon nyilatkozik erről a katasztrófáról. Remélem, hogy Venizelos miniszter úr viszont továbbra is megfelelőképpen fog fellépni, és nem úgy, mint ahogy az iménti kollégám említette, hogy a görög belügyminiszter azt mondta, hogy másodvonalbeli menekültekről volt itt szó. Ezek a nyilatkozatok teljes mértékben elfogadhatatlanok. Én is úgy gondolom, hogy ezek a kérdések nem görög kérdések, hanem európai kérdések Összesen 17 ezer ember vesztette az életét az elmúlt tíz évben a földközi tengeri régióban. Ezek az emberek egyszerűen annyit akartak, hogy megfelelő méltányos életet éljenek, ezért indultak el az Európai Unió felé. Elkeseredett, szerencsétlen, nyomorult emberek, akiknek egyszerűen nem volt más lehetőségük. Azok, akik az olasz partoknál, Lampedusánál vagy most Görögországban életüket vesztették, konfliktus zónákból jöttek. Olyanok, akik például Afganisztánból vagy Szíriából menekültek el, hogy az életüket mentsék. Fontos, hogy az Európai Uniónak közös politikája legyen, és ne egyszerűen mindenre a határok hermetikus lezárásával válaszoljon. Fontos, hogy azok, akik az életüket féltik, nyugodtan fordulhassanak hozzánk. Kedves kollégás, még... Kedves kolléganők és kollégák! Most uh, sajnos arra kötelességemre emlékeztetem önöket, hogy itt ebben a házban korlátozott a felszólalási idő. Hogyha mindenki kétszer annyi ideig beszél, mint amennyi jár neki, akkor soha nem leszünk kész. Akkor a többiek nem szólalhatnak fel, ezt nem fogom engedni. Szeretném megkérni a jelenlévőket, sajnálom, de mindenki tartsa magát a felszólási idejéhez. Hogyha nincsen más megoldás, akkor lekapcsolom a mikrofont. Hogyha túllépik a felszólási idejüket. Sajnálom. Elnézést, Huntis kolléga. Nem hozzád szóltam most, hanem mindenkihez. De most másfél percet van a GUE számára. A görög tengerpart nagyon hosszú. És rendre tragédiák történnek itt. Ez nem Görögország számára szégyen, hanem az Európai Unió számára szégyen. És ezt az Amnesty International tavaly júniusban írta. a görög hatóságok felelősek, hiszen a görög hatóságok elég gyakran éltek a visszafordítás eszközével, és ezt a múltban is gyakran kritizálták. Mindenképpen szükséges független vizsgálatot indítani, hogy azonosítsuk a felelősöket. De hány embernek kell még meghalnia a földközi tengeren, hogy megváltozzon az európai bevándorlási politika? Hánynak kell meghalni, hogy az alapvető emberi jogokat mindenki számára biztosítsuk? A földközi tengeren érkező menekültek számára is. Mit kell tennünk, hogy ne legyenek ilyen tragédiák? Új politikára van szükség, új jogalkotásra van szükség, új együttműködésre az NGO-kkal és az összes érintettel. Köszönöm szépen. Most befejeztük a frakciók felszólalóinak sorát. Most a saját nevükben felszólalókhoz érkezünk. Holmeyer asszony másfél percre. Elnök úr, biztos asszony, miniszter úr, ismét emberek, ismét gyermekek menekülnek, és meghaltak. A görög parti őrség jelezte, hogy Farmakoniszinél volt egy akció. Sem a Frontex, sem más európai szerv nem volt ott. A beszámolók mondnak egymásnak. Mást mond a parti őrség, és mást mondanak a menekültek. A Frontex pedig nem vizsgálódhat, amennyiben nem volt érintett az ügyben. Éppen ezért üdvözlöm a görög államügyészség döntését, hogy teljes mértékben szeretnék kivizsgálni az ügyet. Amennyiben nemzeti parti őrségek egyedül hajtanak végre akciókat a Frontex nélkül, akkor mindig lesznek ilyen tisztázatlan helyzetek. Éppen ezért jó lenne, hogyha az összes ilyen akciónál együttműködés lenne. A Frontex az a független szerv, amely mindenki érdekét szem előtt tartja. Szeretnénk a nemzeti hatóságokat támogatni, szeretnénk segíteni a menekülteknek. Elfogadhatatlan az, hogy megtámadják a görög határőröket, és ezeket az ügyeket is meg kell vizsgálni. Ugyanúgy, mint a Frontex munkatársai elleni támadásokat is meg kell vizsgálni. Tudjuk, hogy hogyan bánnak az emberekkel az embercsempészek. A török határőrség szerepe is kérdéses ebben az ügyben. Szerintem a Poseidon közös akció beszüntetését teljesen rossznak tartom. Köszönöm szépen, most egy percre Arzenis úr kapsz. Σήμερα νιώθω υποχρέωση να δώσω τη φωνή μου φωνή. Köszönöm. Ma szeretnék hangot adni azoknak, akik farmakoniszinél elhunytak, illetve azoknak, akik túlélték a tragédiát és elveszítették feleségüket, gyermekeiket. E, az ő valomásuk szerint a parti őrök nem akarták megmenteni őket. A nők, feleségeik segítségért kiáltottak, de a parti őrség csak kigúnyolta őket. Voltak olyanok, akik csak azért élhették túl a katasztrófát, mert találtak egy-egy fadarabot, amely a tengerben sodródott. Visszaéltek a Dublin 2-ben leszögezett szabályokkal, és állítólagosan a görög parti őrség olyan utasítást kapott, hogy hajtsanak végre visszafordításokat. Köszönjük szépen, Angorákész képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. A színél bekövetkezett eh, tragédia az Európai Unió elnyomó politikájának, valamint a PASZOK eh, kormánynak a eh, számlájára írható. Elnyomó műveletekről van szó, és emiatt nő radikálisan az áldozatok száma. A migrációs hullámokat, áramlatokat nem lehet visszafordítani, a NATO, az EU és az USA imperialista módon próbál beavatkozni az eseményekbe, véget kell vetni ezeknek az erőfeszítéseknek, ezeknek a határfelügyeleti eh, lépéseknek. Úgy gondolom, hogy eh, a háborús területekről érkezőknek menekült státuszt kell adni, és eh, úti okmányokat. Végre, végre be kellene tartani a Dublin 2-ben lefektetetteket. Emellett úgy gondolom, hogy Görögországnak nem szabad többé részt vennie az Európai Unió és az USA, valamint a nemzetközi közösség erőfeszítéseiben ilyen irányban. Kumucakos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Farmakoniszinél bekövetkezett események tragikusak voltak, de hát mit kezdjünk az illegális bevándorlókkal, különösen, ha tengeri útvonalakon érkeznek Európába? Ez egy rendkívül nehéz kérdés. Egyrészt itt van az állam, az államnak vannak intézményei, és az államnak a nemzetközi konvencióknak és a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, illetőleg az európai szabályoknak megfelelően védelmeznie kell a határokat, így végrehajtva a jogszabályokat. Ugyanakkor azonban itt vannak az emberkereskedők és a reménytelen emberek, akik életüket is kockára teszik. Mi is minden bizonyal egyetértünk mindannyian abban is, hogy az élethez való jog a legalapvetőbb emberi jog, ez egy elidegeníthetetlen jog, nem lehet kivétel ez alól. Másrésztről meg kell védeni, védenünk határainkat, ez egy kötelezettsége minden tagállamnak, és Görögország pontosan ezeket az elveket alkalmazza, amikor megpróbálja az illegális migráció jelentette problémákat valahogy megoldani. Pontosan ezek a problémák merültek fel január végén is ezen a tragikus éjszakán. Görögország nagyon nehéz körülmények között próbál eleget tenni kötelezettségének, és Európának is eleget kell tenni a kötelezettségének, igazságos és fair módon kell elosztani a migránsokat. Két kolléga kért szót a KGDI-ban, Berzsiat asszony az első, és szeretném elmondani, hogy pontosan egy perc után el fogom venni a mikrofont. Mári Krisztin parancsolj. A farmakoniszi katasztrófában 12-en vesztették az életüket, 9 gyermek és 3 nő, ami nem véletlen. Mindenki azt kéri, hogy, össze, hogy gyűjtsék össze a legtöbb bizonyítékot arról, hogy a parti őrség hogyan lépett fel. Ezt kéri az UNHCR, ezt kéri az Európa Tanács meg kell néznünk, hogy kik voltak a felelősek, ezt egyértelműen meg kell állapítanunk. 2012 óta azért növekednek ezek a problémák, mert Görögország lezárta a szárazföldi határait. Az elmúlt évtizedben 25 ezeren vesztették az életüket olyanok, akik szerettek volna valahol a tengereken bejutni az Európai Unióba. 2013-ban 45 ezeren léptek be az Európai Unióba, hogyha ezt elosztjuk a 28 tagállammal, akkor 1600-hoz jutunk. Az elnök elveszi a mikrofont, és Murphy képviselője a szó. Venizelos miniszter úr, az önök kormánya elbukott ebben az ügyben, és Malmström biztos asszony, önnek is csak azt tudom mondani, hogy a bizottság semmit sem tett annak érdekében, hogy ne növekedjen azok száma, akik meghalnak a mediterrán régióban. Gondoljanak azokra az emberekre, akik a feleségüket és gyermekeiket veszítették el ebben a katasztrófában, ugyanis a parti őrség képviselői embertelen, brutális és agresszív módon léptek fel. És ezek a brutális és embertelen fellépések vajon honnan jönnek, ezek a görög kormány és az Európai Unió brutális és embertelen politikájából jönnek. Ők adták ezeket az utasításokat, úgyhogy ezt az egész rendszert úgy fel kell borítani, ahogy van. Eh, Köszönöm szépen. Most a felszólások végére értünk. A biztos asszony kap szót, hogy reagáljon a felszólásokra. Igen, óriási nagy a nyomás Görögországon. Ahogy említettem a bevezetőmben is, megpróbálunk segíteni Görögországon, amennyire tudunk. Technikailag, eh, emberileg, eh, és természetesen anyagilag is, hiszen Görögországban olyan rendszert kell kiépíteni, amely lehetővé teszi a megfelelő határ ellenőrzést és megfelel az európai és nemzetközi előírásoknak is. Az a tragédia, amely Farmakoniszinél történt, sokunkat a Lampedúzai tragédiára emlékeztet. Tudom, hogy miről van szó, ott jártam, láttam a koporsókat, és minden nap, minden nap történik ilyesmi. Beszéltem a lampedúzai áldozatokkal, a többiekkel is, és azt mondták, hogy tudják, hogy megfulladhatnak. 60-70 százaléka hogy megfulladnak, és mégis vállalják ezt a veszélyt, mert legálisan nem juthatnak be Európába. Éppen ezért van szükség, szükségünk arra, hogy az Európai Unió összes 28 tagállamába legálisan bejöhessenek a bevándorlók. És nem lehet a legsebezhetőbb országokra hagyni a menekülteket. És a Stockholm utáni programban javasoljuk az illegális bevándorlás megoldását. Együttműködünk az a többi országgal, a harmadik országokkal. Karácsony előtt Törökországban jártam, és reméljük, hogy a visszafogadási megalapodás nem sokára hatályba lép Törökországban is. De együttműködünk más országokkal is, Tunéziával, Marokkóval, nagyon nehéz Líbiával és Egyiptommal. Tudják, hogy miért. Nem túl, ne, nem túl könnyű ezekkel az országokkal tárgyalni meg kell találnunk a csempészeket, és hiteles bevándorlási politikát kell kialakítanunk. A Frontex kutatási és mentési akciói most nagyobb mértékben működnek az év kezdete óta. Látjuk, hogy milyen kis lélekvesztőkön menekülnek Európába, Ázsiából és Afrikából. Több felelősségre van szükség. Ezek a dolgok együtt járnak. Az a politika, amelyet folytatunk, teljes mértékben meg kell, hogy feljeljen az emberi jogoknak. És igazából a me megküldt státuszért való folyamodás nem bűn, a Genfi egyezmény is előírja. De a jelen politikai klíma azért nem túl kedvező. De nem tehetjük meg azt, hogy a legsebezhetőbb embereket kitesszük ennek a veszélynek. Ma a farmakonészi tragédiáról beszélünk. Igen, tragédiáról van szó. Nagyon komolyan vádolják Görögországot, a görög hatóságokat. Remélem, hogy tényleg egy eh, objektív vizsgálat fog majd lezajlani, hogy kiderítsük, hogy mi történt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cecília. Most akkor szeretnénk a tanács soros elnökét megkérni, Venizelos miniszter urat. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, tisztelt képviselők, hogy kifejezésre jutassam, hogy hosszú politikusi pályafutásom során eléggé gyakran vettem részt a Nemzeti Parlamentben is, a Görög Parlamentben is olyan vitákon, ahol életről és halálról volt szó, ahol emberi drámákról volt szó. Azonban ezeket a tragédiákat nagyon könnyű politikai célokra kihasználni. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ugyanolyan érzékenységgel viseltetek az emberi életek iránt, mint önök. A spontán, érzelmi reakció minden embernél ugyanaz, hogyha azt látja, hogy gyermekek, nők halnak meg. Mindenki felháborodik. Most nem dönthetjük el, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. De egy demokratikus parlamenti vita részvevő vagyunk most. Bizakodunk, hogy a független vizsgálat kideríti majd, hogy mik voltak a tragédia igazi okai. Hiszen Görögországban az államügyész hivatala független semmi köze a végrehajtó hatalomhoz. Az összes ilyen tragédiát, balesetet kivizsgáljuk törvényes keretek között. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Tanácson keresztül a görög kormányzat álláspontját is képviselem. és szeretném megismételni, amit a görög kollégák korábban mondtak. Néhány nappal a farmakoniszi ügy után Malmström asszony beszélt a görög kormány tagjaival, a belügyminiszterrel és a tengerészeti miniszterrel is. Nyilvánvaló, hogy a menekülteket nem lehet első és másodosztályú menekültekre beosztani. Senki nem, csinálja, senki nem csinálja ezt. Az emberi élet értéke oszthatatlan. Ez minden ember sajátja, az emberi lény sajátja ez. És ez mindenkire vonatkozik, ránk és a menekültekre is. Varityótis úr, a görög tengerészeti miniszter is küldött már egy levelet a bizottságnak és az Európa Tanács emberi jogi bizottságának, amelyben kifejezésre juttatja, hogy minden tekintetben együttműködik a görög kormány az Európa Tanácssal. Ma beszéltem vele, és elmondta, hogy konkrét módon hogyan szeretne együttműködni az európai féllel. Természetesen figyelembe vesszük a bizottság prioritásait is. Malmström asszony egy nagyon fontos különbséget tett a felszólása elején. Azt mondta, hogy a határrendészeti akciók teljesen mások, mint a, kutatá, a felkutatási és mentési akciók. Tehát a felkutatási és mentési akciók más jellegűek, mint a határőrzés. Itt két egyezményről van szó, a Chicago és a Hamburgi egyezményről, amely utóbbi a felkutatási és mentési akciókat szabályozza. Görögországban eh, nagyon sok energiát fektetünk a határunk védelmére, és eh, nincsen visszafordítása a parti őrség gyakorlatában. Másrészt viszont, ha az Európai Unió, a bizottság és a Frontex nem képes fellépni azokkal szemben, akik kizsákmányolják az emberi nyomort, és rengeteg pénzt szereznek ebből. Tehát, hogyha nem sikerül leküzdeni a szervezet bűnözést ezen a téren, akkor nem lehetünk sikeresek. Egységes menekültügy eljárásra van szükség. Bárhol feltűnhetnek ezek a menekülteket szállító hajók. Az Európai Unió szervezett missziókat a görög, az egyiptomi, a líbiai partok előtt is. Hogyha új mechanizmust akarunk, új eszközöket akarunk létrehozni. Ezeknek az eszközöknek nem csak a mi határainkon kell működni, hanem a tenger másik oldalán is, hogyha integrált politikát akarunk. A migráció területén. Különben eh, továbbra is eh, szenvedni fogunk, főleg a déli országok, azok az országok, ahol külső határok vannak, és azok a határok, ahol azok az országok, ahol több ezer kilométeres tengerpart van. Teljesen más a helyzetük, mint az európai hátországnak, ahol nincsen tenger, ahol nincsenek külső határok a nyomás más és más, egyenlőtlen. Mi mindnyájan nyíltan elmondjuk, hogy mit gondolunk. És hogyha ez így van, akkor segít a vita, hogy garantáljuk azt, hogy az emberi életekért érzett tiszteletünk vezérli cselekedetünket. Mindenki felelős a saját politikai álláspontjáért. Politikai karrierem alatt nagyon sok felelősséget vállaltam már. Köszönöm. Gracias, señor Venizelos. Nagyon szépen köszönjük Venizelos úrnak. A tanács állásfoglalásával lezárjuk a vitát, és a következő napi rendi pontunk következik, ez pedig egy közös vita a balkáni országokkal kapcsolatos eredményjelentések tárgyában. Először is a tanács